brüsszeli csúcson, megint csak ez szörnyű lesz, mert az 50-es cikk meghosszabbítását kérik. De Barnier úr ma délelőtt azt mondta, hogy ha ez átmegy, mint megállapodás, a következő tárgyalási szakasz egészen négy évig tarthat. Hát én azt mondom, elég. Nem akarunk többet, még négy évet veszegetni az életünkből agonizálással, és önök sem hiszen megvan a tervük. Azt akarják, hogy legyen az Egyesült Európai Unió, meg legyen az hadseregük. Mi csak egy akadálya vagyunk ennek. És hogy önök is azt mondta Ferhofstadt úr, nem akarja, hogy visszajöjjünk ide a következő á, az választás, akkor hogy megvan az egyszerű megoldás, nevezetesen az, hogy vétozzák meg a brit kérést, hogy meghosszabbítsák a tárgyalásokat. Március 29-én lépjünk ki, a legtöbb előkészület megvan, még akkor is, hogyha van egy-két zöggenő útközben. Mi elmehetünk, és folytathatjuk az életünket, ahogy akarjuk. Ez az egyetlen tiszta megoldás, ami előttünk áll. Köszönöm szépen. Az NNF képviseletében Batten úr következik, parancsoljon. Lehet. Lehet, hogy Mrs. May eh, nem kompetens, de mégis eh, terv szerint halad. Az volt, hogy eh, elhalassza, ehm, akadályozza és végül megfordítsa a Brexitet, hamis érvekre építve. A legfőbb érv az volt, hogy a mítikus jó megállapodás nélkül nem léphetünk ki, pedig ez rossz, és az alsóház elutasította. Nem azért, mert rossz a megállapodás, hanem azért, mert nekik nem volt elég rossz. Ma a parlament elutasítja az úgynevezett, el fogja utasítani a megállapodás nélküli kilépést, és csütörtökön pedig megszavazzák az 50 cikk meghosszabbítását. De minek? Juncker úr már megmondta a kormánynak, mint a rossz diákoknak, hogy nem, nincs esély arra, hogy újra tárgyaljanak. A brit kormány és a parlament nem akar kilépni az Európai Unióból, és az a szándéka, hogy megcsa, meghamisítsa a demokratikus döntést. Timmermans biztos úr elmondta, hogy mi a célja az, az Egyesült Királyságnak azzal, hogy elutasítják a megállapodást. Timmermans úr azt mondta, csak a brit parlament határozhatja meg a, ennek az ügynek az irányát, de ez nem így van. A tanács és a bizottság tud irányt mutatni. Akkor, amikor az alsóház a halaszt, az 50-es cikk halasztását kérte, akkor azt önöknek el kell utasítani. Az 50-es cikk ugyanis azt mondja, hogy ha nincs megállapodás március 29-éig, akkor a szerződések automatikusan hatályba lépnek. Nem kell semmit tenni, egyszerűen biztosítsák azt, hogy az Európai Uniót kilövik az EU-ból március 29-én. Tegyék meg nekünk ezt a szívetséget minket, és rúgjanak ki minket. Köszönjük szépen, lényegesen meghaladta az időt, azt hiszem szigorúbb kell, hogy legyek. Dodz asszony biztos tartotja az időt. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Tegnap este az összes párt képviselője eh, elutasította a kilépési megállapodást eh, eh, elfogadását és úgy gondolom, hogy a főügyész tanácsa egyértelmű. A jogi kockázat változatlanul megmarad, a, anélkül, hogy Brüsszel bizonyíthatóan rosszat akart volna, nincsen nemzetközi jogi eszköz arra, hogy a backstopot kizárják. A pártom mindig is egyértelmű volt, ha, e, rendezett kilépést akarunk, Brexit megállapodást, amely működőképes mind az Egyesült Királyság, mind az EU számára, és a, a közvetlen szomszédainkra az Északír köztársaságban. De ennek a megállapodásnak tiszteletben kell tartani a Észak-Írország gazdasági e, integritását és függetlenségét. Sokat beszélünk az állampolgári jogokról, egyetértek azzal, hogy ez nem szabad, hogy a tárgyalásokban bármennyire is sérüljen. Az alsóház már kijelentette, hogy el kell térni az e, e, minden esetben meg kell védeni az állampolgárok jogát, ez a kihívás e házban is, és végre ezt be kell fejezni. Lewandowski úr két percet kap. Pani prezident, elnökasszony, képviselő hölgyek és urak, szeretem a brit gabonát, de ez a brit gabonából készült Brexit nekem nem tetszik. Nem ízlik. És hogyha megnézem, hogy mi történik Nagy-Britanniában, akkor az nyugtalansággal tölt el. Korábban azt hallgattuk, hogy Európa korábbi kommunista része jó példát keres, és ezt megtalálta Nagy-Britanniában. Most Donald Tusk, a tanács elnöke pedig azt mondta, hogy a parlamenti demokrácia most kiábrándította Nagy-Britanniában. Hiszen itt politikai játékokat űznek az alsóházban. Egyszerűen nincsen többsége a konstruktív megoldásnak. Igazából nem is annyira nehéz ez a helyzet, de, de nem értem a brit politikusokat. Hiszen különféle forgatókönyveket hoztak létre, és akkor le szavazzák ezeket a forgatókönyveket. Igazából gondoljunk bele, hogy nagyon sokan bizonytalan helyzetbe kerülnek, nagyon sok lengyel is, aki elment Nagy-Britanniába, hogy jobb életet találjon. Sem értelme nincs a határidőt meghosszabbítani, hiszen nem tudjuk, hogy lehet-e megoldást találni. Ha két éve nem találjuk a megoldást, akkor miért találnánk meg a következő tárgyalásokon? Valamit tenni kell az álhírek ellen is. A brit referendumot rengeteg álhírrel táplálták. Az oroszok is benne voltak. Remélem, hogy a következő parlament, a következő tanács, a következő bizottság majd jobban foglalkozik a kiberbiztonság kérdésével, hogy a trollok és az álhírek ellen jobban fellépjenek. És így nagyobb lesz a biztonság. Thank you. Two minutes, Mr. Gualtieri. Két percre Gualtieri képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Második alkalommal volt képtelen a brit kormány pozitív többséget találni az alsóházban. Nagy hiba volt, hogy nem tudták összehozni az alsóház erőit az ország érdekében. A brit kormány úgy döntött, hogy a torik brexitereinek tesz szívetséget. Henkel úr nincs igaza. Ahogy Michel Barnier mondta, igazából mindig tisztességes partner volt az Európai Unió tárgyalások során. Átláthatók voltak a tárgyalások, minden megadtunk a briteknek, hogy védjük a polgárokat, védjük a briteket Európában, és hogy ők is védjék meg az európaiakat Nagy-Britanniában. Nagyon fontos, hogy megvédjük a polgárokat. És nagyon fontos, hogy az észak-írországi béke folyamat ne kerüljön veszélybe természetesen figyelembe kell venni azokat a határokat, amelyeket a brit kormány átlépett. Tulajdonképpen eh, mi mindent megtettünk. És most mi a következő lépés? Még bízunk a brit politikusokban, hogy leszavazzák a megállapodás nélküli Brexitet, Itt ez katasztrófa lenne. Másodszorban pedig eh, ki kell találnunk, hogy mit csináljunk a megállapodás nélküli helyzettel. A vámunió nem csak a gazdaságnak lenne jó, hanem nagyon sok problémára is választ adna, ide tartozik a backstop is. Nagyon fontos az, hogy az ország és a polgárok érdekében találjuk megoldást. Nyilvánvaló, hogy az egyetlen alternatíva az, hogy az emberek leváltsák a kormányukat, vagy nemmel válaszolnak a Brexitre. Ezt a vitát kell lefolytatnunk, nem arról kell vitáznunk, hogy meddig hosszabbítsuk meg a tárgyalásokat. Az opciók itt vannak előttünk, és mindegyiknek megvan a politikai realitása. Konstruktívan kell, felelősen kell tovább fáradoznunk, annak érdekében, hogy a brittek is európai polgárok maradjanak. Kolléganő, kollégák, tudom, hogy nagyon nehéz vita ez a mostani, és azt is mondom, hogy mindenki világosan akar beszélni, de kérem, hogy tartsa be a felszólási időt. Nicholson úr, ne okozzon csalódást, másfél perce van. Ne számítson erre, elnök asszony. Elnök asszony, nehéz szívvel hallgattam azt, amit elmondtak itt a plenárison. Semmi pozitívumot nem hallottam, tulajdonképpen minden csak negatívum volt. Az emberek megvannak rekedve, és semmi konstruktív ötletük nincs. Timmermans úr azt mondta, hogy nos, ez a helyzet. A megoldásokat Londonból várjuk. Timmermans úr nem gondolja, hogy ön és Juncker úr is szerepet vállalt és vál, kell, hogy vállaljon abban, hogy megoldást találjanak? mert azt, hogy kimondta az igazságot. Nem fogják anettálni Észak-Írországot. Itt az ír egység nem forró kockán. Még a nacionalista pártok sem akarnak a határkérdésben népszavazást, elfogadják a nagypénteki megállapodást. Banyé úr, hadd mondjam el önnek, azt mondta, hogy egyedül az Egyesült Királyság a felelős. Én azt mondom önnek, uram, hogy önnek is óriási a felelőssége. És ha ez nem elég önnek, hogy egyszerűen konzultálnak az északi éreknek azzal kapcsolatban, hogy azt mondják, amit hallani akar, van egy másik hang is Észak-Írországban, és ezt is meg kell, hogy hallgassa. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom önnek, a legnagyobb tisztelettel az önök meg, megállapodása egyszerűen nem fog működni. Valami más megoldást kell állniuk. És szükség van a meghosszabbításra az 50-es cikkel kapcsolatban. Igenis, szükség van erre, hogy megtaláljuk ezt a másik megoldást. És nem elég azt mondani, hogy okot kell találni a meghosszabbításra. Jó megoldást kell találnunk, mert én és azok az emberek, akiket én képviselek, jó megoldást akarunk. És hogy mondjam el, Barnier úr, ön itt azt mondta, hogy az Írországból jövő áruk Észak-Írországba zöggenőmentesen kell, hogy megérkezzenek. Még egyszer ezt el tudja mondani? Köszönöm szépen, nem igazán sikerült betartani az időt. Harkin asszony parancsoljon más perc, másfél percen. Köszönöm, elnök asszony. Még miniszterelnök asszony ö, sajnálatosnak tartotta ezt a ö, dolgot. Én nagyon szeretném, hogy önök is sajnálnák, hogy az Esült Királyságnak ez nem sikerült. 73 óta voltak különbségek közöttünk az Egyesült Királysággal, néha történelmi okoknál fogva, más meggyőződés miatt, vagy nem megfelelő információ miatt. De oda kell figyelnünk a jövőre is. Nem szabad elfeledkeznünk. 92 Dánia, 2008 Írország, 2005 Franciaország és Hollandia amikor az európai állampolgárok nemet mondtak bizonyos EU-s javaslatokra, pedig az egyes országok és az Unió a egymásra figyelés, a konzultáció alatt igenis megtalálták azt, hogy együttműködjenek az állampolgárokkal. És annak ellenére, amit Freire úr mondott, én hiszem, hogy ez még lehetséges az Egyesült Királysággal is. És egyáltalán nem értek egyet vele amikor arról beszél, hogy egyre nagyobb a dű és bürokrácia, mint mindig, most is próbálja a felelősséget másra terelni a megosztott országban. Egyetértek Michel Barnier-val eddig is, és a jövőben is támogatónak, tiszteletteljesnek és ö, türelmesnek kell maradnunk az elnök, az, az elveinkkel kapcsolatban. Köszönöm a munkáját, és Gatjéri úr és egyetértek, a meghosszabbítás csak eszköz, hogy megtaláljuk a megoldást a jövőre, és még mindig ki kell derítenünk, hogy melyik lehetőség működik. Köszönöm szépen. Köszönöm. Evans mondja, következik egy percben. Thank you, President. Köszönöm szépen. A tegnapi szavazás egy újabb törés a brit kormány számára katasztrofális lesz, vel számára az egységes piacról ván unióból való kikerülés miatt világos, hogy a brit parlament nem tud érdemi következtetéseket levonni, úgyhogy itt az ideje, hogy visszatérjenek, vissza, újra az emberekhez forduljanak. Londonban úgy tűnik, hogy a a hatalmi koncentráció, az íz koncentrációja, vagy a józanság koncentrációja alacsony, viszont a hatalmi koncentráció erős. Az embereknek kell a végső szót meghozni a jövőjükre vonatkozóan valós tények alapján. A dolgok változtak. Amikor a körülmények változnak, akkor az emberek is meggondolják magukat, ez az ő joguk. Felszben, saját hat választókörömben az emberek 55%-a maradni akar, 40%-os növekedés, ez 16-hoz képest. Meg kell hosszabbítani a tárgyalási lehetőségeket azért, hogy az emberek szavazhassanak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Másfél percre Anderson asszony. Írország északi részén elege van az embereknek ebből a, a zűrzavarból. Az emberek az EU-ban akarnak maradni, a véleményüket ignorálták. Teljes káosz van a Westmere szemben, nem csak tegnap este volt, hanem a teljes Brexit folyamattal kapcsolatban is. A, az embereket kétségbe esetten maguk mögött hagyták. A, amit az emberek Észak-Írországban kapnak a DUP-tól, az az, hogy a kilépési, a visszavonási, a kilépési nyilatkozat és a backstop az, amit minimum meg kell kapni. Ez persze újra elutasította a felelőtlen politikai társadalom, a, a politikusok társadalma Londonban, és az ír egységnek a demokratikus útját visz, megvonták. A nagypénteki megállapodást felrúgták. A brit miniszterelnök asszony is azt mondta, hogy a Brexit a, az ír egységet erősíteni fogja. Hogyha Írország újra egyesül, akkor az egész sziget az Európai Unió része marad, és erre emlékeztetem a bizottságot és a tanácsot. Az EU azt mondta, hogy fel kell készüljünk a megállapodás nélküli kilépésre, az összeomlásra. Ki akar egy olyan fán ülni, amely egy olyan fadarabon ülni a folyón, amely egy szakadék felé tart, vízesés felé, és úgy gondolom, hogy fontos, hogy végre kiálljanak amellett, hogy az ír egységről népszavazás legyen. Ez demokratikus, ez benne van a nagypénteki megállapodásban, minden rész az elnök, nagyon sajnálom, de a megadott időn belül kell elmondani, amit gondol. Pedicini úr a következő egy percben. Presidente, io credo... Köszönöm, elnök asszony. Én úgy gondolom, hogy eljött ez a pillanat, hogy feltegyük a kérdést, hogy mik az okai ennek a Brexitnek. Mert ma is hallottuk Macron, Juncker, mindenki nyilatkozatáról, akik felelősek a Brexitért, az olyan információért, amely nem volt egyértelmű, és amely megzavarta az Egyesült Királyság lakosságát. Azonban mi a helyzet az egységes pénzről? pénzzel, a Schengennel, a, az adó kérdéssel. A, amikor a szigorúsági a, politikákkal szemben kellene fellépni, ezekkel kellene érvelni, meg a francia-német kapcsolatokkal hogy mi a helyzet Franciaország, Németország között. Hogyha ebbe az irányba mendenénk inkább, a Brexit gyakorlatilag csak egy precedens lenne a végleges megoldás érdekében. Köszönöm. Köszönöm, Atkinson asszony, egy percre. Elnézést kérek a britek nevében, hogy miket terjesztenek. 2017-ben a britek 80%-a szavazott, és megszavazták a Brexitet. És May asszony pedig azt mondta, hogy ha nincs megállapodás, az még mindig jobb, mint hogyha egy rossz megállapodás születik. Tehát most pillanatnyilag nincs megállapodás. A konzervatív miniszterelnök asszony ismét elutasítást kapott az alsóháztól. És Tusk, Barnier és a többiek itt most megijedtek. És olyanokat mondtak például Tusk, hogy a pokolban van egy foglalt helyük azoknak, akik a Brexitet akarták. Ilyeneket mondanak. És végre megkapjuk megint az ellenőrzést az országunkon. Wolf képviselő egy percre. Köszönöm, alelnök asszony, két napja a nagypátyámat a doktor tumorral diagnosztizálta, és elmondta, hogy a hétvégén meg fog halni. Igazából eh, a gyerekeket meg kell védeni. És egy nagy verszi demokrata volt, aki a gyerekek érdekében tevékenykedett a pedofilak ellenében. És eh, úgy fog meghalni, hogy nem látja a Brexitet. Úgy fog meghalni, hogy nem látja a Brexitet, mert a politikai osztályt eh, igazából semmibe vette őt és a brit szavazókat. Azt hitték a politikusok, hogy teljes mértékben uralhatják az országot, és nem fogják megérteni az embereket. Meghal a Brexit nélkül, mert olyan árulók, mint Tony Blair és Dominic Creeve nem vették figyelembe a britek demokratikus szavazatát. A nagybátyám remélem hogy áldását küldi azokra, akik a Brexit mellett szavaztak, és hogy a Brexit elleneseket pedig nem fogja figyelembe venni. Isten nem lesz a Brexit ellenesek oldalán. Brock úr, két percre. Herr Präsident! Elnök asszony! Kedves Udo Bolman, Tiermelmans úr, kedves kollégák! Azt hiszem, az alsóházban van egy koalíció, amely nem képes arra, hogy közös pozitív többséget kapjon. Ezek a maradnivalók, a remainerek, akik nem akarnak a szerző, akarják a szerződést, mert reménykednek a népszavazásban, és ez kemény játék. Aztán ott vannak a farázsok, akiknek, akik semmit nem akarnak az EU-val, és ott vannak azok, akik párt politikai szempontok alapján nézik ezt. Három lébőr szavazott igennel és ezen az alapon nincs is megoldás, nincs többség a, konzer- a konstruktív megoldása. A két nagy pártnak végre beszélni kell. Nekik be kell bizonyítani ne- számunkra azt, hogy mi mellett van a konstruktív többség, amiről érdemes beszélni. És azt hiszem, hogy a határidő meghosszabbítását nem tehetjük meg akkor, hogyha ez, ezt nem tisztázzák. No extension. Tehát nincs hosszabbítás tisztázás néz, nélkül. Világos szabályon legyen. Hogyha meghosszabbítsuk, aztán majd kivárjuk, hogy mi lesz, szerintem nem szakszerű. És a következő 14 napban úgy gondolom az alsóháznak magyarázatot kell adni, hogy ebben előrébb lépjünk biztonság, szükség van erre a bizonyosságra két-két és fél év tárgyalásokat követően, úgy, ahogy tárgyalnunk, mert senki nem határozta meg a, a körülményeket. Michel, szívből köszönjük az általad végzett munkát, a bizottság munkáját, a csapat munkáját, de úgy gondolom, hogy hogy akár a fejünk tetejére is állhattunk volna, akkor sem fogadták volna el. Nem lehetett többet nem lehetett ennél nagyobb dolgokat megállapodni. Ha a nyílt határokkal kapcsolatban egységes vélemény van, akkor az is biztos, hogy a belső piac feltételeinek teljesítése kötelezettségei nélkül nem osonhat be a közös piacra, amit a populisták olyan gonoszan már most mondanak. Nem, ez a belső piac szempontjából elfogadhatatlan. Másfél percre eh, Bresszó asszony. Köszönöm, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, a elnök úr, Bárnyé úr, miniszter asszony. Néhány nap van már csak az Európai Tanácsig, és nagyon sok a kérdés, de legalább kettő rendkívül fontos az Európai Unió jövője szempontjából. Először is a Brexit. A tegnapi veszteség Theresa May számára, és az 50-es cikk meghosszabbítása, ami talán nem jogos, szerintem nem vezethet oda, hogy még hosszabbítsuk azt, amit már 2016 óta húzódik. Úgyhogy, ha lehetőséget kell biztosítani a brit állampolgároknak, és szeretnék itt a kollégákhoz fordulni, hogy alapvető kérdésekkel foglalkozzanak, adják meg újra a hangot a brit állampolgároknak, halljuk, hallgassuk meg, milyen irányba akarnak menni, mert vannak olyanok, akik nem tudják eldönteni, hogy merre tovább. Az egyetlen megoldás tehát, hogy az állampolgároknak újra szót adjunk, meghallgassuk a véleményüket. Még akkor is, hogyha sokan félnek, sokan, akik a Brexit pártján vannak a kollégák közül, félnek ettől. A második nagyon fontos kérdés, ami talán még fontosabb az EU jövőjét illetően, az éghajlatváltozás. Nagyon fontos intézkedéseket fogunk elfogadni, azonban úgy gondolom, meg kell tanulnunk azt is, hogy módosítanunk kell a működésünkön az európai szemeszternek ökológiai, fenntartató fejlődési elveken kell alapulnia. Ne a szigorúság, hanem az ENSZ célkitűzések domináljanak. Köszönöm szépen, és elnézést kérek. Köszönöm szépen, Van Dalen úr kapszott egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, jó napot kívánok! A, a Financial eh, közé adta, hogy a bankszektor eh, rendkívüli mértékben érintett lesz, mint egy 5000 állás, 1000 eh, milliárd font, font az, amely kárként köz, könyvelhető el. Ez persze csak annyi, amiről tudunk, de hogy ezen kívül mi lesz még, azt nem lehet előre látni. Az Egyesült Királyság ki akar lépni elnökasszony, de a csatornának ezen az oldalán is káros hatásai lesznek a Brexitnek, gondoljunk a közlekedésre. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a londoni parlament egyetlen egy kérdésben sem tud a Brexit-tel kapcsolatban többséget szerezni. Hála az új megközelítések változás van, és úgy látják, hogy új megoldásra, megállapodásra nem megállapodás hiányra van szükség, ben kell tartani őket az EU-ban. Köszönöm szépen, Flanagan úr, egy percben. A szolidaritás szó használját szót mossák újra meg újra. Ennek különböző jelentése van politikai és pénzügyi is. Timmermans biztos úr ön is beszélt arról, hogy folytatni kell az új megállapodás előkészítését, a, építve az eddigi munkára. Milyen tervek vannak, amivel pénzügyileg is akarják az ír gazdaságot segíteni a, a no deal esetben? Kérek rá választ. A szolidaritás egyetlen egy centjébe sem került eddig az EU-nak, és a szolidaritásról úgy beszélnek az emberek, hogy ezzel párhuzamosan Írország 3,5 milliárd eurót kellett, hogy kapjon pénzügyi kiegészítésként. Nos, úgy gondolom ez egy ilyen eléggé elfogadhatatlan helyzetenek véget kell venni, vetni. Önök valóban teszik a lépéseket, de az Írországban élők nem tudják azt a diplomáciai katasztrófát megérteni, ami előttünk van. Örülök, hogy Tusk és Juncker urak nincsenek ma itt, mert saját személyes véleményüket teszik a diplomácia előtt. Emlékezzenek erre, mielőtt bármilyen szót kiejtenének. Egy percre, Mono úr. Elnök asszony, Timmermans biztos úr, a 21 tanács az Európai Bizottságnak mandátumot ad, amit kér, hogy minden erővel az Egyesült Államokkal szabadkereskedelmi tárgyalásokat folytasson. 25%-os vám vámot jelent ez az autóexportra. Mit jelent ez? Ez az, hogy ne legyen vám az ipari termékekre. Ez lehetővé teszi Németország számára, hogy továbbra is megmaradjonnak a kereskedelmi kapcsolata az Egyesült Államokkal, azonban a többieknek sokkal rosszabb lesz a helyzete, főleg Franciaországé. Meg kell állapodni a közös standardokat, illetve nem az új technológiákat illeti. Az Egyesült Államok megint csak ránk kényszeríti a feltételeit. Végül pedig, ami a mezőgazdasági vámkorlátokat illeti, az Egyesült Államok mindenképpen ezt akarja, és Németország is ezt mondja, és a, bizot, a bizottságnak amely segíteni neki, mert a gazdák és a francia állattartók nem igazán kapcsolódnak az Audihoz és az BMW-hez. De túl késő lesz, mire minden kiderül. Köszönöm. Köszönöm, Bremszki úr. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Aki hallgatta tegnap az alsóházi vitát, az megijedt, hogy a brit politika mennyire szét van aprózódva. És ez sok volt sokunk számára, Azért, mert a brit parlamentben elnézést, az angol tolmácsolás nem jön, elnézést, hogy hogyha esetleg újra kezdené, akkor, akkor újra kezdem. Akkor újra kezdem. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, aki tegnap figyelte a brit alsóházban a vitát, az látta, hogy mennyire szétaprózódott a brit politika. És igazából ez sok volt mindnyájunk számára, hiszen igazából a helyzet egyszerű, és igazából a brit politikusok nem tudják megoldani ezt a helyzetet, ami azt jelenti, hogy a britek el akarják hagyni az Európai Uniót. Most teljesen mindegy, hogy most ezt jónak vagy rossznak tartsuk. Teljesen mindegy, hogy én ezt jónak vagy rossznak tartom. Itt a demokrácia iránti tiszteletről van szó, hiszen a többség döntött. A lakosság többsége döntött, ki akarnak lépni az Európai Unióból, és a politikusok pedig képtelenek megoldani ezt a helyzetet. Hagyják abba itt a trükközéseket, hagyják a kiskapukat, ne legyen még egy népszavazás. A britek döntését tiszteletben kell tartani, és akkor mi van, hogyha lesz még egy szavazás? Ugyanez lesz. Most mi lesz a játékkal? Megváltozik valami? Most minek halogassuk ezt a dolgot? Hogyha hosszabbítjuk a tárgyalásokat, akkor ugyan ez lesz az eredménye. Igenis, az Európai Uniót meg kell reformálni, és pedig úgy, hogy be kell tartani a játékszabályokat. Köszönöm. Mr. Sinodinos, for one minute, please. Sinodinos úr, következik egy percre. Köszönöm szépen. Mit is jelent a Brexit a nem tulajdonképpen a federalizáció minden formájára egy nemet jelent. Egy új Európai Unió kialakulásához vezethetne, és ez le fog csapodni a választások alkalmával is. Az egészséges patrióta érzelmeknek a felerősödése lesz a következmény. Hogyha a marad, maradó tagállamoknak a félelmeit erősítjük, hiszen látjuk, hogy hogyan is kezelték a az Egyesült Királyságot, az nem fog segíteni. A mostani politikusok, hatalmon lévők nem akarják figyelembe venni a polgárok kívánságát, és a tagállamok szuverenitásához való jogát sem veszik figyelembe. Nem olyan emberekről van szó, akik szolgálják a polgárok érdekeit, inkább vissza akarják szorítani az egészséges patrióta érzelmeket. Mi olyan EU-t akarunk, ami nem gazdasági érdekeken alapul, és nem is szorítja ezeket háttérbe. Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt bizottság, tisztelt tanács, tisztelt Michel Barnier. Michel Barnier kifogástalan munkát végzett. Mély asszony azt mondta, hogy az Európai Unió lehetőség volt. Valójában ez volt az igazi lehetőség, hogy rendezett módon lépjen ki a rendezett módon ki, lépjen ki az Egyesült Királyság az Európai Unióból, de hát tudjuk, mi történt. Nem sikerült a szavazást megnyerni, szerintem egyértelműen azért következett ez be, mert nem tudták a felelősségüket felvállalni megfelelően a brit képviselők elképzelhet-e, hogy a mai napon nemmel szavaznak, és a holnapi napon pedig arról szavaz majd a brit parlament, hogy meghosszabbítják az 50-es cikket. De az biztos, hogy az Európai Unió nem fogja megváltoztatni azt, amit eddig kitárgyaltak, tehát a feltételeket. El kell döntenie az Egyesült Királyságnak, hogy deal or no deal, lesz-e deal vagy nem, ez itt az alapkérdés. Bizonytalanságban élünk, és az is lehetséges, hogy nem is lesz Brexit. Egyértelmű, hogy egy ország életében nagyon nagy következményekkel járna a kilépés, a gazdaságilag és iparilag is, és ezt nyilván nagyon nehéz lesz majd feldolgozni, megélni, nehéz lesz ezt pozitívumá változtatni, és azt gondolom, hogy az emberek mindennapi életére is komoly hatással lesz, a kis dolgokban is, hogy me- hogy változatos és olcsó termékekhez jut-e hozzá a brit lakosság, az utazás lehetőségei, a roaming díjak. Ezek mind-mind ide tartoznak, ezek meghatározzák az emberek életminőségét és napjait. Jelenleg elmondható az, hogy az Európai Unióra sokkal nagyobb szükség van, mint bármikor, a globális kihívásoknak csak így tudunk megfelelni, aki nem működik együtt velünk, annak nagyon nagy az esély arra, hogy irrelevanciába süllyed. Most rossz híreket szeretnék mondani, tudom, hogy egyesek nem lesznek, nem örülnek majd ennek, sőt, mérgesek lesznek nem. A kecsdiájra, a spontán hozzászólásokra nem lesz idő, nincs egész egyszerűen időnk erre. Van Bremt asszony következik másfél Um, je hebt van die Straatsburg weken dat... Köszönöm szépen, elnök asszony. Vannak olyan Strasburgi hetek, amikor a remény és a reményvesztettség egy lapon jelentkezik. Itt a képviselők részéről is jelentkezik ez, többen szóltak már erről, különös tekintettel a tegnapi szavazásra a brit alsóházban, és nagyon sok kollégával egyet értek, különösen a saját frakciómból, akik azt mondják, hogy eljött az ideje, beszéljen újra a nép úgy tűnik, hogy a parlament nem képes dönteni, tehát újra meg kell kérdezni a népet, hogy ebből a zsákutcából kikecmeregjenek. De hát hogyan tovább? 60 fiatal járt itt nálunk vendégként a parlamentben, akik próbáltak beszélni a parlamenthez a klíma politika ügyében itt a tisztelt ház előtt. Nem csak arról van itt szó, hogy túl kevés volt az ambíció, a 2030-as agendával kapcsolatban, mert a Párizsi megállapodást szeretnénk megvalósítani, akkor 55 ot kellene teljesítenünk és CO2 semlegessé kellene válnunk 2050-re. Ahhoz, hogy ez sikerüljön, olyan klímajogalkotásra van szükség, amely EU-s szinten működik ahol a felelősségeket Párizs óta tényleg megvalósítjuk, és mindenki számára, az összes tagállam számára kötelezővé kell, kell tenni. A fiatalok ezt tűzték az zászlajukra, ezt követelik tőlünk, és számomra ezen a héten azt kell mondanom, hogy ez egy remény sugár volt, annak jele volt. Szülek, one minute. Szülek, következik egy percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Az alsóházban, a brit alsóházban a tegnapi káosz jól mutatja, hogy a, a megállapodás halott. Nem lehet uh, folyamatosan szavazni erről, egész egyszerűen visszajutottunk a kiinduló pontra, és elfogyott az időnk. Az Egyesült Királyság döntése, miszerint kilép az Európai Unióból, azonban tiszteletet kell, hogy kapjon, tehát ezt be kell tartani nem lehet figyelmen kívül hagyni az emberek véleményét. A nagyon sok irreális kérés merült föl, például az, hogy másik népszavazásra kerüljön a sor. Föl kell készülnünk arra, hogy megállapodás nélkül lép ki az Egyesült Királyság az EU-ból, és ez nem a világ vége. Hogyha tisztán látva, hideg fejjel közelítünk ehhez a helyzethez, akkor a világkereskedelmi szabályok fognak érvénybe lépni. A brit kollégákkal pedig meg kell próbálni normális párbeszédet folytatni, és eközben alapvető lépéseket hozhatunk, és a hard Brexitre felkészülhetünk. Mr. Bay, one minute. Le úr, a klímaváltozás ismételten tárgya lesz a, a, a március végi újabb európai tanácsnak. Megpróbáljuk úgy megoldani a klímaváltozást, hogy a különböző kibocsátásokat csökkentjük, illetve gyakorlatilag most már az egész földdel szabad kereskedelmi megállapodásokat kötünk, viszont ezek éppen az ellenkező hatással járnak, ezek növelik az üvegházhatás gáz kibocsítását. Úgy gondolom, hogy az e-, európai vállalatoknak nem tesz jót az, hogy olyan árukat importálunk különböző országokból, ahol egészen mások a környezetvédelem és egyéb feltételek. Vannak itt, kérem, szuper szennyező termékek is, amik pontosan a szabadkereskedelmi egyezmények miatt keletkeznek. Azt gondolom át kéne gondolni a teljes gazdasági modellünket, át kell gondolni a protekcionizmus, a relokalizációt, az áthelyezéseket, rövid, körforgásos ö, ö, ö, gazdaságra kell berendezkedni, azt gondolom, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy a környezetvédelmi, illetve a gazdaság érdekeinket egyeztessük. Hübner asszony következik. Köszönöm szépen. A tegnapi visszautasítás nagyon sok dolgot jelent. Először is. Két hét múlva nem lesz rendezett kilépés, másodszorban pedig az unionisták azokat, akiket a legjobban érint a, a kilépés, legyen szó az emberekről, a vállalkozásokról, az írekről, az ő szempontjaikat nem tartották szem előtt. Nagyon sok a kockázat, és hát ez nyilván rossz helyzet. Ha a holnapi lehetséges szavazásnak az lesz az eredménye, hogy legyen meghosszabbítás, hát akkor ennek csak akkor lenne értelme, hogyha pozitív lesz a kimenet, és ennek nem nagyon van esélye. A kiterjesztés nem csak több politikai problémát teremtene a választások kontextusában, hanem amikor a jövő partnerségéről van szó, akkor ezt sem lehet tárgyalásra, tárgyalásra tűzni. Tehát csak nő a bizonytalanság időszaka. Az EU nagyon sokszor elmondta, hogy a rendezett kilépés az 50-es cikk alapján mennyire fontos, ez egy előfeltétele gyakorlatilag annak, hogy megfelelő bizalmat teremtsünk az új bizalmon alapuló megállapodáshoz. Köszönöm. Fajon, one and a half minutes. Spoštovana predsedujoča, evropski voditelji bodo pretresali. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az európai állam és kormány fők a gazdaságról fognak beszélni majd a csúcson, de ez nem elég. Össze kell kötni a gazdaságot a környezetvédelemmel, és megvédeni a munkahelyeket ott, ahol azok eltűnnek. Ezt a fiatalok is elmondták, és az ő érdekük is. A brit szavazást követően csak bízni tudunk abban, hogy nem lesz kemény Brexit, de kedves kollégák, a parlamenti választások előtt ez az utolsó csúcs lesz. Mit várnak tőlünk a polgárok? Hát az, hogy konkrétan lépjünk, cselekedjünk. Én viszont tartok attól, hogy nem fogják tudni megragadni az alkalmat. Nézzük meg a migrációs menedzsment csődjét. Mi elfogadtuk a jogszabályokat, hatékonyá lehetne tenni ezzel a bevándorlás menedzsmentjét, a határok védelmét, de a nacionalista politikusok és a kormányok azok, akik nem mindannyian, de sokan ezt ellenzik, őket végre meg kellene nevezni. Ők ellenzik tulajdonképpen ezeket a megoldásokat, ezek populista retorikát alkalmazó politikusok, és tulajdonképpen csak ijesztgetnek. Ők azok a vezetők, akik igazából nem veszik figyelembe a polgárok aggájait, mert valljuk be, már öt éve az egyik legnagyobb aggály pont a bevándorlás. Erről beszélni kellene végre a csúcson, Eh, és szociális szempontból igazságos Európát kellene teremtenünk, ehhez viszont beszélni kell a migrációról is. Ha nem akarunk másfajta jövőt, akkor erről végre beszélni kell. Köszönöm. Tomásics asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. A Brexit teljes káoszba fordult azért, mert egyik oldal sem járt el jó, hiszün, jó hiszeműen, illetve igazából nem akarták megvalósítani azt, amiről az emberek szavaztak. Brüsszel úgy látta, hogy ezzel üzenetet küldhet a többiek számára, hogy az Európai Unió határain kívül nem lehet jólét, És voltak ugye olyan politikusok, akik a, a bemaradás mellett ö, szavaztak, és igazából ö, megpróbálták bentartani az Egyesült Királyságot az Európai Unióban, annak ellenére, hogy néha ellene ö, irányuló ö, nyilatkozatokat tettek. Ez súlyosbította a helyzetet, és most valószínűleg ö, az egymásra mutogatás, a bűnbak keresés versenyének leszünk tanúi, azonban mind a két fél felelős, nem érdemes siránkozni a múlton, tekintsünk a jövőbe, erre készüljünk, ahol határok nélkül fogunk együttműködni az Egyesült Királysággal mind a két oldal számára előnyös helyzetben. Köszönöm szépen. Egy Niedermayer úr következik. Köszönöm szépen. Nem csak Bárnyi úr a bizottság nevében, tárgyalta végig a Brexitet, hanem az Egyesült Királyság kormánya, miniszterelnöke, de szerintem itt egy politikai válságról van szó, egy londoni válságról, amelyet támogattak nagyon sokan, akik itt felszólaltak a mai napon, és aztán eltűntek a teremből. De most szeretnék a csúcs találkozó másik aspektusáról szólni. Nagyon fontos, hogy a gazdaságra összpontosítsunk. Jó, szép idők után talán sovány évek jönnek majd, akár a kereskedelmi háborúk, akár a Brexit, vagy más dolgok következtében. És most a tagállamok feladata azt, hogy megnézzék, mennyire robosztus a gazdaságunk, és mennyire állunk készen arra, hogy egy rosszabb gazdasági köz környezetben működjünk, illetve egy lassabb gazdasági növekedésben. A második nagyon fontos tétel számomra Kína. Azt gondolom, hogy sokkal asszertívebben kell föllépni Kínával szemben, a legitim érdekeink mellett láncsát kell törni, és ennek értelmében kell tárgyalni. Amikor a kiberbiztonságról beszélünk, akkor ezt szem előtt kell tartani, például az, a méltányos kereskedelem, az éghajlatváltozás, és így tovább, nagyon fontos kérdések. Emberi jogi ügyek, erre is oda kell figyelnünk a Kínával való tárgyalások során. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tragikus, ami történik az Egyesült Királyságban, amely egyébként méltó módon tekinthetne vissza a történelmére, amelynek nagyon sokat köszönhet Európa most viszont önmagát bontja le, és tulajdonképpen már-már a lehetetlenség, a nevetségeség határát ö, súrolja. És úgy tűnik, hogy tényleg ö, elsüllyed ez a hajó, ami nagyon emocionális momentum számunkra, igazából szomorúak vagyunk minden miatt. Egy egész generáció fogja megszenvedni ennek a lépésnek a következményeit. Nem szabad további hibákat megengednünk. Inkább egy dolog mentén kellene orientálódnunk, amely a britekre is jellemző, ez a pragmatizmus. Ezért a brit barátainknak meg kell adnunk az utolsó esélyt. Minden más, ignorás módon annak fitoktatása lenne, hogy nekünk van igazunk. Londonból várjuk az üzenetet, és az, hogy maradjanak az EU-n belül, a britek az a legészszerűbb opció. Ehhez viszont legitimáció kell referendum révén, amelyet a korábbival szemben most már kötelező jellegűvé kell tenni. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, és a három millió Nagy-Britanniában élő EU-s polgár és az itt élő másfél millió brit polgár számára egyértelmű üzeneteket kell küldenünk, nagyon nagy tiszteletet érdemelnek, hiszen ők más módon döntöttek az életükről, és nem szabad, hogy egyszerűen csak játszadozzunk az ő életükkel. Köszönöm. Marias, kolléga, köszönöm szépen. A Brexit-tel kapcsolatos fejlemények sokkolják az európai földrészt. A Brexit nagyon erőteljes üzenet az európai embereknek. Az Egyesült Királyság egy másik utat próbál keresni, demokratikus és decentralizált, szolidáris Európára van szükség, nem pedig egy kemény magra van szükség, nem a bankok Európájára van szükség, hanem a népek Európájára. Az európai népek nem tudják többé elviselni a költségvetési megszorításokat és az úgynevezett fiskális kiigazításokat, amelyeket az Európai Unió, illetve a Központi Bank foganatosított. Azt gondolom, hogy a választásokon is erőteljes üzenetet fogunk kapni a, pol- a polgároktól. Másra is van lehetőség. A kínai szintű fizetéseket el tudjuk, nem tudjuk elfogadni. Görling asszony következik másfél perc. Köszönöm szépen, elnök asszony! Tegnap este ismételten láthattuk azt, hogy a brit parlament képtelen arra, hogy megállapodjon bármiben is. Kicsit kisebb a különbség, mint az előző szavazás alkalmával, de még így is történelmi jelentőségű ez a kormányveresség. Három lehetőségünk van az 50. 50. cikk visszavonása ez az első alkalom, hogy Tereza May erről beszélt egyáltalán. A második lehetőség egy újabb népszavazás kiírása, erről sem beszélt még egy, eddig sosem, és kérem szépen annak jelentőség van, erről végre beszélt a miniszterelnök, és az újabb lehetőség, a harmadik lehetőség, hogy egy új megállapodást tárgyalnak ki. A harmadik lehetőség egyáltalán nem opció már valójában, főleg az idő határokra való tekintettel. Tehát szerintem valójában két lehetőség van, vagy nincs deal, vagy nincs Brexit. Hogy hogy kérdés, hogy mi történik a mai szavazáson. Valamennyi szerepünk nekünk is van ebben a folyamatban, óvatosan kell fogalmazni, különböző jel, különbözőképpen értelmezhetik azt, amit mondunk. Ami a népszavazást illeti, erre vonatkozóan elmondható az, hogy ez a legnagyobb ilyen típusú mozgalom, Európa barát mozgalom az Egyesült Királyságban. Vannak olyanok, akik egyértelműen a második referendumot, a második népszavazást képviselik. A mai napon itt az Európai Parlamentben a kilenc uh, hozzá, a brit parlament a mai itt hozzászólókból hogyha őket veszük mindenként, ők gyakorlatilag csak a 2%-át képviselnék a brit parlamenti képviselőknek, és azt gondolom, hogy ha le, olyan Brexit lesz, ahol nincs megállapodás, az nagyon rosszat tesz az, e-, az Egyesült Királyságnak, ezek nem hazafiak, akik ezt kérik, és akik ilyet tesznek, azok azt akarják, hogy valamilyen módon megkárosodjon az Egyesült Királyság. Úgy gondolom, hogy a, aki támogatja az Egyesült Királyságot, az nem kampányolhat a no deal Brexitért, aki a aki az észak megállapodást tiszteletben tartja, az nem kampányolhat ezért. Sokan annyiba se veszik ezt a kérdést, hogy itt maradjanak és meghallgassák a mai vitát. Akik, akik ezt mondják, azok a tegnap hangjai, a ma hangjai, a jelen hangjai azt mondják, hogy valamiféleképpen meg kell állapodni. corbett úr következik percre. az első alsóházi visszautasítás után januárban Theresa May megpróbált egy dologra összpontosítani, ez pedig az ír backstop, annak érdekében, hogy az saját pártjának jobb oldalát megpróbálja egy kicsit enyhíteni, azonban az alsóházban nem ez volt a legfontosabb probléma a megállapodással. Más problémák is voltak, és semmilyen erőfeszítés nem tett, hogy ezekre összpontosítson. Csak a saját pártjának a jobb szárnyát próbálta mérsékelni, és ebben kudarcot vallott. Mi ennek az eredménye? Az alsóház nem akar nem megállapodást, no deal viszont az egyetlen megállapodást visszautasították. Hogy, hogyan lehet tovább lépni? Egyrészt vagy egy alternatív megállapodást lehet végig gondolni, vagy pedig a Brexitet átgondolni. Egyre szűkebb annak a lehetősége, hogy egy újabb megállapodás szülessen. Az, hogy újra gondoljuk a Brexitet, ehhez népszavazásra van szükség, és ahogyan Görling asszonytól hallottuk, a közvélemény nagy többsége új népszavazást szeret, szeretne, és a közvélemény kutatások azt mutatják, hogy egy ilyen esetben a bemaradás mellett szavaznának az emberek, tehát őrültség tovább lépni a Brexit-tel, mondván, hogy ez az emberek akarata, hiszen ez nem igaz. Ezt legalábbis ellenőrizni kellene. Köszönöm. Thank you. Mr. Karas, one and a half. Karas úr következik másfél percre. Elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim! Számunkra teljesen egyértelmű, ha nem lesz az Egyesült Királyságon belüli változás, akkor Március 29-én kaotikus, kemény Brexit áll előttünk. Azt is világosá kell tenni, hogy ki nem hajlandó pártokon átívelő megállapodásra jutni, egyáltalán tárgyalni, mert rajta fog múlni ez a dolog. Ki kell ezt is mondani. A gazdasági, ökológiai, technológia, demokrácia, politikai kihívások csak akkor megoldhatóak Európában pártokon átívelően, ha egységesen lépünk fel Európában, a teljes világon, és igazából erről van szó az európai parlamenti választásokon. A következő bizottság összetétele és munkája során is erről lesz szó. Ez forog kockán, és hát ez, ez, ez szembe megy azzal, ahogyan most viselkednek az Egyesült Királyságon belül a politikacsinálók, de más eh, EU-n belüli tagországok eh, kormányzata részéről is. Nézzük meg a máltai vagy a szlovák nyilatkozatokat. Blokkolták eh, Lengyelország és Magyarország szembeni szerződésszegési eljárásokat, ott vannak a populista hangok Romániában többek között, az európai ö, eszmét tulajdonképpen belülről veszélyeztetik. És ez a belső veszély az, amit a parlamenti választásokon háttérbe kell szorol, ö, szorítani. Az, hogy antiszemitista szónoklatokat hallunk, nacionalista retorikát, ez nem fog megoldást hozni, a Brexitre sem, csak hogyha új formában próbálunk egymással közösen, konszenzusos alapon dolgozni. Köszönöm. Kelly, for one and a half minutes. Kelly úr, másfél perc. Köszönöm szépen. A tegnapi szavazás után Írországban nem igazán tudják, hogy mit évők legyenek, főleg az élelmiszerágazatban, illetve általában a mezőgazdaságban tudják, hogy milyen hihetetlen milyen hihetetlen következményei lesznek annak, hogyha hát Brexit jön létre, és feláll a, a határ Észak-Írország és Írország között, gyakorlatilag mindenki csődbe megy ebben az iparágban. És azt gondolom, hogy a béke megállapodás is halálos veszélyben van. Reméljük, hogy a brit parlament majd úgy szavaz, hogy elkerülik a megállapodás nélküli a rendezetlen Brexitet. Úgy gondolom, hogyha azt kérik ezután, hogy a 50-es cikket kiterjesszük, ezt elhalasszuk, akkor ezt meg kell tenni, mégpedig nyitott szívvel. A kollégák azt mondták, hogy ha időt kapnak, akkor újabb utakat is feltárhatnak, és lehet, hogy az újabb út az lenne, hogy lemondanak a Brexitről. Nem ezt kívánjuk mindannyian? Szerintem erre, erről szólna az 50-es cikk elhalasztása. Én arra kérem az Európai Bizottságot, hogy jó hiszeműen lépjenek fel, úgy álljanak hozzá, hogy segítenek a briteknek, hogy időt és lehetőséget adunk nekik arra, hogy saját házuk táján rendet tegyenek, hogy elkerüljük a hard Brexitet. Szerintem, hogyha ezt komolyan vesszük, akkor ezt megtehetjük és megadhatjuk nekik az időt és a lehetőséget. Köszönöm. Sújca asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Egyértelmű, hogy az Európai Tanács előkészítéséről szóló vita Brexit vitává alakult. Nem a párizsi megállapodásról, a zöld technológiákról beszélünk, nem beszélünk az európai iparról vagy gazdaságról, a munkanélküliségről, a hamis információk terjesztéséről minden oldalról. Sajnos a mai vita a Brexitre összpontosít. Természetesen ez az egyik legfontosabb téma, és nagyon örülnék annak, hogyha a Westminster nagyobb figyelmet szánna az Európai Parlamentre, illetve odafigyelne arra, hogy itt miről beszélünk. Azt várjuk tőlük, hogy a felelősség teljesen járjanak el. A személyes véleményem pedig az, hogy egyetértek azokkal, akik egy második népszavazásról beszéltek. Ennek még mindig megvan a lehetősége. Az Egyesült Királyság számára még mindig lehetséges az, hogy az Európai Unióban maradjon, mert véleményem szerint ott a helye. Nagyon sajnálom azt, hogy a populisták győzedelmeskedtek a népszavazáson. Szerintem ezen még lehet változtatni. Hiszek abban, hogy a brit politikusok felelősségteljesen járnak majd el, és felismerik, hogy milyen helyzet alakult ki, és nem sodorják veszélybe a fiatalok jövőjét a fiatalok jövőjét, akik az Európai Unión belül szeretnének maradni. Köszönjük szépen, ezzel a felszólalók végére értünk, listájának végére értünk, és Timmermans alelnök úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, nagyon árgus fülekkel figyeltem a felszólalásaikat itt a parlamenten belül, és arra jutottam, hogy ebben a tisztelt házban a bizottság által folytatott tárgyalásokat, amelyeket folytatott a tagállamok megbízása alapján a britekkel nagy támogatásnak ör, örvend. Mégpedig ugye emögött az a gondolat állt, hogy legkevésbé sem okozzunk kárt egyik oldalnak se, sem. Megerősítve érezzük tehát magunkat, ahogyan így követtem ezt a mai vitát, és ezt köszönöm. Farázs urat és kollégáit hallgatva és látva azt, ahogyan ő fellépít és a saját pozíciát ünnepli, hát ez néha arra vezet engem, hogy elmerengek, hogy egyszerűen valami más világban él, mert tulajdonképpen ő úgy gondolkodik, hogy lehet, hogy elvesztem a munkámat, de én leszek a kiskirály. Lehet, hogy őt ez vezérli.